érdekében, és az ilyen szakértői munkát általában nem ismerjük el kellőképpen. De köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, köszönjük. Mekeven asszonynak ezzel le is zárjuk eh, ezt a vitát. A szavazásra holnap 12 órakor kerül sor, és eh, még azt kell bejelentenem, hogy holnap 8 eh, óra 30-kor kezdünk, eh, majd 15 órakor, illetve 21 órakor lesz még eh, ülés. A napirend az interneten elérhető, az ülést berekeztem.